meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in Kedves kollégák, most már a negyedórás szokásos várakozási időt, amit maximum megengedhetünk magunknak is túlléptük, úgyhogy most már kezdjük el a munkát. Ugyanakkor az a baj, hogy még nem vagyunk döntőképesek Úgyhogy kezdjük el az előadással, ahhoz nem kell döntőképesnek lennünk, aztán meglátjuk, hogy tudunk-e majd dönteni azokban a témákban, amelyekben döntenünk kell. Így a napi rendel is van egy kis gond. Tehát nyilván az, e- az 1-2-es, 3-as napirendi pontról most tól eltekintek, egyből a négyessel kezdjük a munkát, az előadással. Üdvözlöm e, kapcs- a e téma kapcsán Wallis e, kollégát, aki nem ismeretlen számunkra, és köszönöm, hogy majd meg is szólunk. Giuseppe Pálo urat is üdvözlöm, aki a Jams International igazgatója, e, és egyben az az európai szakértő, aki talán egyik azoknak, akik legjobban értenek a közvetítési ügyekhez. Depáló úrnak adok először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. I've been uh, here. Mielőtt a közvetítésről beszélnék, engedjék meg, hogy egy-két dolgot előre bocsátsak. Bocsássak. Köszönöm önöknek ezt a lehetőséget. Amint látják, a tanulmány címéből is, amivel a Júri Bizottság tavaly nyáron bízott meg, a közvetítési irányelvet valóban egy kicsit újra kell indítani, mint egy számítógépet. Hiszen ismeretes, és az önök bizottsága különösen jól tudja, hogy a végrehajtás, az irányelv hatása e, enyhén szólva elmaradt a várakozásoktól. Ön, elnök úr és az ön bizottsága late in uh, December 2020. Uh, pontosan tudják, hogy nagyon kevés esetben veszik igénybe az Európai Unióban a közvetítés intézményét. Mindjárt átkapcsolok a, az előadásom diáira. Először is beszeretném mutatni tanulmányunkat, annak a struktúráját. Két kérdést tett föl nekünk a parlament. Először is azt kérte tőlünk, hogy elemezzük az irányelv alapján megalkotott jogalkotást a tagállamokban, néhány vagy valamennyi tagállamban. A második kérdés, amely hármas pont, a felmérés alapján, amely kimutatja, hogy mi működött és mi nem működött nemzeti szinten, az alapján a Júri Bizottság akár jogalkotási kezdeményezéssel is érhet majd a bizottság felé. A harmadik kérdés pedig az egyes pontban van. Ez egy saját kezdeményezésű kutatás. Megpróbáltuk felmérni a polgárok véleményét, javaslatait, hogy szerintük mennyi a közvetítés nem használatának az ára, költsége. És kiderült egy paradoxon, hogy egy nagyon jó működő, hatékony eljárásról lenne szó, amit ennek ellenére azonban szinte senki sem használ. Kezdjük tehát a végén. 2011-ben az a szerencse ért, hogy elolvashattam ezt a korábbi tanulmányt, és ebben voltak számok az időre és költségekre vonatkozóan, de rá akarunk pontosabban kérdezni arra, hogy az európai polgárnak mennyibe kerül az, hogy nem használja, használjuk a közvetítés intézményét. A felmérés eredménye, amelyet persze azóta pontosítottunk, és vannak újabb adataink, már akkor is megdöbbentőek voltak, mert kiderült, hogy ha használnánk a közvetítést, ha minden erre alkalmas esetben, a polgári ügyekben használnánk, akkor 19 százalékuk sikeres lenne, 81 százalékuk nem. Tehát az esetek ötödében időt és pénzt lehetne megtakarítani. Ha ha 24%-ra nőne ez az érték, akkor az már egyértelmű megtakarítást jelentene. Mik azok a, mi az a közvetítési minimum szám, amely ö, esetén, ha nincs egy bírósági eljárás, a sikeresség aránya már meghaladja ö, ezt a költségszintet, ahonnan már megérni. És a közvetítés hatékonysága azért olyan, amilyen, mert a nem sikeres közvetítésnek is van ára. Bár ugye a közvetítés ingyenes, minden sikeres közvetítésnek csak egy kis töredéke tartozik ide, és még akkor is, hogyha alacsony a sikerességi arány, akkor is megéri alkalmazni. Ezért abból indultunk ki, hogy mielőtt a jogalkotás magát elemezzük, első lépésben körbenézzünk, és megvizsgáljuk, hogy mi a jelenlegi státusz quo. Szeretnék köszönetet mondani Valisz asszonynak és más szakértőknek is itt a teremben, akik eh, segítettek összeállítani ezt a 45 kérdést, ezek elég bonyolult kérdések, amelyek révén próbáltuk felmérni a tagállami helyzetet. Kiosztottuk a diák nyomtatását. Egyes országok nagyon kiemelkednek. Az Egyesült Királyság, Olaszország, Görögország és Románia meglepő módon 210 válaszadással. Ez talán egy kicsit mutatja azt is, hogy mennyire fontos a közvetítés az adott országban. 816 választ kaptunk összesen, ez elég magas szám. Amikor egy bizottsági zöld könyvet próbáltunk így megkérdeztetni, e, akkor 150 választ kaptunk, tehát ennek az irányelvnek van hatása, érdekli az embereket. Ez a több mint 800 válaszadás, ez ezt mutatja. Ami a fontos kérdéseket és a paradox kérdést illeti, Nekünk azt kéne megválaszolnunk, hogy évente körülbelül mennyi a közvetítések száma az EU-ban. Itt ez a torta diagram mutatja, hogy egyes országokban azt se tudják, hogy mi az a közvetítés, és fogalmuk sincs felán arról, hogy hány ilyen zajlott. Tehát ezek mind csak becslések, 30-40-50-60 szakértő válaszolt átlagosan, és az átlagokat vettük, tehát valamit mégis kimadanak ezek a számok. Egyes országokban, 46%-ában az országoknak kevesebb, mint 500 esetről tudnak. Tehát ezekben az országokban 0,01 százalék a a vitás eseteknek, ami közvetítéssel ö, oldódik meg, vagy zajlik. Aztán ö, a másik véglet a tízezer körüli közvetítési eljárást mutató országok köre. Kiderült, hogy az egyetlen olyan ország, amely több mint 200 ezer közvetítést bonyolított le, az Olaszország, míg Németország, Egyesült Királyság és Hollandia kicsivel több mint tízezeret bonyolított le egy év alatt. Össze van itt vonva a négy ország, ugye a több mint tízezer kategóriában, de viszonylag alátámasztható következtetés az, hogy körülbelül tízezer átlagban ezen esetek száma ezekben az országokban. Ugyanezt a metodológiát követve, amelyre már korábban is utaltam, hogy ugye mennyi a nem közvetítés költsége, a szakemberek adataira támaszkodva két adathalmazt alkottunk. Vettük egyfelől a világbanki jelentést, amely listázza körülbelül 190 ország vonatkozásában a tipikus vitarendezés hosszát és eredményét. A 28 ország adatait ebből kivettük. És emellé oda tettük a tartam és költség kategóriában a polgári peres eljárások szakemberek által nekünk jelzett idejét és költségét, hogy mennyi az átlagos költsége és időtartama egy polgári eljárásnak világos volt, hogyha a közvetítés még eh, azelőtt zajlik, mielőtt eh, a peres eljárás beindulna, és arra is szükség van, akkor nyilván dupla a költség. Ugyanakkor, ha sikeres a közvetítés, akkor nincs szükség peres eljárásra, ezért számít az is, hogy mennyi a sikeres közvetítés. Ha a Világbank adatai megbízhatóak, akkor 566 nap az EU 28 tagállamában az átlagos polgári peres eljárás hossza. Ha közvetítés van, és utána mégis van peres eljárás is, akkor az egész eljárás 326 napig tart átlagban, tehát azzal szemben, amit gondolnánk, hogy a közvetítés és a peres eljárás hosszabb ideig tart, pont nem. És mi van akkor, hogyha csak közvetítés van, és 70%-os sikerrátával rendelkezik, akkor pedig 212 napig tart az eljárás, tehát majdnem teljes egy évvel rövidebb ideig, mint az átlagos peres eljárás. Aztán megnéztük a, az Európa Tanács Polgári Jogi Bizottságának a jelentését, amely ugyancsak becslésekkel él, szerintük 13 millió peres eljárás tett kezdenek az EU-ban. Ha ezt az 50%-os sikerarányjal, közvetítés fele-fele sikerarányával számítva megnézzük, hogy a közvetítés mennyit csökkentene a, az eljárások összidején, akkor kiderül, hogy körülbelül 8,5 millió évet lehetne megtakarítani egy év alatt, ha közvetítési eljárások lennének, és ezek csak felükben lennének sikeresek. Ezek a számok azért fontosak, mert ebből aztán kiderül az is, hogy mennyibe kerül a világbank jelentése alapján az átlagos polgári perés eljárás 9179 euróba. Ha az előző 50%-os sikerrátával számolunk, akkor ez 7960 euróra lenne csökkenthető, és hogyha 70%-os a közvetítés eljárások sikereránya, akkor mindez 6124 euróra csökken, tehát eljárásonként 3000 eurót lehetne megtakarítani. És ezek csak nagyon körültekintő beszélések. és mondom, a, ha csak 50 vagy 70 százaléka sikeres a közvetítéseknek, már akkor is ennyi megtakarítás lenne. Vagyis 15 milliárd 847 millió eurót lehetne évente megtakarítani. Ez egy lépés jelentés, ez csak egy becslés, és ebben nincsen benne minden vitás eljárás. 1,5 millió polgári ügyes eljárás van csak hazámban, és ezeknek a többségét ez a felmérés még csak nem is tárja föl. Nézzük a második részt, vagyis megpróbáltunk a füst nyomán megtalálni, hogy hol van a tűzfészek, és megnézni azt, hogy a konkrétan lezajlott közvetítési eljárások száma mögött milyen okok állnak. A titkosság, a bizalmasság szigorúan védett a közvetítéses megállapodásokban, és vannak persze olyan esetek, amikor a jogászok kötelesek felhívni a közvetítés lehetőségére a feleket, és ezáltal ö, több eset keletkezik. Ugyanakkor ha azt vizsgáljuk, hogy az esetek tükrében, amelyeket ez az eljárás generált, azt látjuk, hogy olyan országokban, ahol egyébként komoly a védelem, proaktív a bíróság, ott, ott nincsen sok közvetítési eljárás. hogy az előbb bemutatott tulajdonságok, okok egyike sem igazán releváns, az akkor derült ki, amikor a fő második kérdést tettük fel a szakértőknek. Önök szerint melyek a, azok a hatékony eljárások, amelyek révén a közvetítési eljárások száma növelhető lenne. És a két legfontosabb intézkedés, amely révén szerintük lehetne, ezek számát növelni, a kötelező közvetítés lenne bizonyos esetekben, és a kötelező közvetítő eljárás az információs eljárás keretén belül, még mielőtt a bíróhoz mennének a felek. Tehát üljenek le az ügyvéddel a felek, és fontolják meg közösen a közvetítés előnyeit, hátrányait. Ha ezeket az adatokat részletesebben megvizsgáljuk, a legjobb, leghatékonyabb módja a közvetítés számgenerálásnak, a szakértők szerint mégsem az első helyen felsorolt, hanem a második helyen felsorolt, vagyis a kötelező információ ülések, és két intézkedés, tehát a kötelező információcsere és a kötelező opt is lezárható közvetítés tűnik a kettő együtt a leghatékonyabb ö, közös eljárásnak. Mi ezekben a közös? Az, hogy egyik esetben sem kell teljes körű közvetítést ö, kérni a felektől, csak arra kérik a feleket, hogy üljön le az ügyvédjével, vagy a közvetítővel, kötelező közvetítés formájában, és beszéljék át, hogy milyenek az esélyeik. Ha a felek azt látják, hogy a közvetítésnek van esélye, akkor fordulhatnak a közvetítés közvetítő szolgáltatóhoz, és fizetnek neki, vagy vissza is vonulhatnak. Előfordul az, hogy ez azért jó, mert nem kell végigmenniük a teljes eljáráson, ha időközben kiderül, hogy nincs esélye a közvetítésnek. Ez a rendszer azért hatékony, mert a feleknek maguknak is közvetítési tapasztalatot ad, és egy tendenciát erősít, azt ugyanis, amely minden emberben megvan eleve, hogy előbb egyezkedjen, mielőtt vitába bonyolódik. Ugyanakkor támadás esetén azonnali reakció sokakban nem ez mi az a leghatékonyabb nem jogalkotási természetű intézkedés, amely révén ugyanez elérhető? Ezek a közvetett eszközök. Azt kérdeztük a szakértőktől, hogy rakják sorrendbe hatékonyság alapján a leggyengébbtől a legerősebbig a különböző ilyen közvetett intézkedések hatását. Például a közvetítés tudatosság növeléssel vagy kísérleti projektek, vagy EU szintű ö, programok, egyhetes programok, ilyen volt is már, hogy az Európai Unió ö, közvetítési irányelvéről. Aztán a nemzeti bajnokoknak, a jó példájának az előtérbe helyezése, azon országok tapasztalatánra való rávilágítás, akik sikeresen és gyakran alkalmazzák, vagy az EU ADR Agency létrehozása esetleg amely összefogná az európai intézmények utóbbi évek során kezdeményezett erőfeszítéseit. Valamennyi szakértő azt mondta, hogy mindnek lehet hatása, de nehéz ezt számosítani, ezt a hatást. Egy biztos, hogy a szabályozó, vagyis közvetlen intézkedések többet érnek, szerintük. Amikor a kötelező közvetítésről beszélünk, akkor egy kicsit azt a hasonlatot idézhetnénk, hogy a lovat oda lehet vizetni, vezetni a vájúhoz, de nem lehet arra kényszeríteni, hogy igyon. Hát ez egy kicsit a helyzet. De szerintem ez nem jó hasonlat. A politikusnak, a jogalkotónak nem azon kéne aggódnia, hogy ö, hatékonyan ö, ö, jár el a maga ügyében, hanem arról kéne aggódnia, hogy a saját 13 millió lakosának milyen lehetőségeket teremt. És igenis, hogyha 13 millió ló számára ott az itató, akkor csak lesznek olyanok, amelyek isznak. Ha azt akarjuk, hogy persze tényleg igyenek, ahhoz legyen jó a víz, tehát egyéb kiegészítő intézkedésekre is van szükség, például arra, hogy jó legyen a közvetítés minősége. Ha az embert megtámadják bíróságon vagy jogi értelemben, az emberi ösztön az, hogy vagy visszaüt, vagy elszalad. Fight or flight. Ez egy fizikai, fiziológiai szabály, a hatás ellenhatás törvénye, a kölcsönösség, az antropológia is kimutatja ezt. Ezért van szükség olyan törvényre, amely a kettő közötti megoldásokat ajánl, amelyek révén felköthetjük a biztonsági övet, és úgy harcolhatunk, hogy nem halunk bele, és nem kell elszaladnunk sem. Tehát kiegészítő jogszabályokra van szükség, hogy az irányelv megfogható legyen a polgárok számára. Miután most láttuk, hogy milyen a nagyságrendje az európai közvetítési paradoxonnak, és hogy mennyit lehetne időben és pénzben megtakarítani, és hogy látjuk, hogy mennyire nem hatékonyak a működő polgári jogi rendszerek és mind a 28 tagállam szakértői azt mondják, hogy szükség lenne nagyobb arányú közvetítésre, akkor két megoldás mutatkozik. Vagy be lehetne vezetni a segített kötelező közvetítést, vagyis egy olyan közvetítést, amelyből lehetséges az opt-out, és amíg benne vannak a felek, nem döntenek véglegesen, addig az ingyenes, vagy ö, kötelezően le kell ülniük az ügyvéddel. Szerintem a kötelező ö, közvetítés opt sokkal jobb a kettő megoldás közül, mert a kötelező közvetítés opt több száz ezer esetet generálhat, mint ahogy az Olaszországban jelenleg is zajlik, A másik módszert a Cseh Romániában, Luxemburgban ö, alkalmazzák, ott azonban nincs elég közvetítés, és pont ezen országok szakemberei ö, is ezt támogatnák, mármint az előző módszert. Az, anélkül, hogy az európai jogot meg kéne változtatni, ez az egyes pont, van egy másik alternatíva is, a kettes pont, és ezen el kéne gondolkodni. Ez az úgynevezett Balanced Relationship Target Number elmélet. Mit is jelentsen ez? Az elmélet az Európai 2008-as irányelv első pontjára alapul, vagyis azt mondja ki ez a szöveg, hogy a jogvitág alternatív rendezéséhez való hozzáférés mindenkinek a joga. Egy kiegyensúlyozott ö, egyensúlyra van szükség a bírósági és a nem bírósági eljárások között. Legyen mindkét eljárásra egy kitűzött cél, és legyen egy minimális éves ügyszám, amelyet el lehet érni a bíróságon belül és kívüli eljárás között tehát legyen egyensúly. Minden tagállam jelenleg önállóan, önként tűzheti ki ezt a célt, és a hozzátartozó eszközöket is, hogy milyen eszközökkel érje el. Ez például a kötelező közvetítéssel. Ha nem sikerül ezt a célt azonban elérniük, akkor egy éve belül, akkor a tagállam nem teljesíti az irányelv követelményét, Ugye, ha kimondjuk, hogy a szennyezést mennyivel akarjuk csökkenteni, és nem érjük el a célt, az Elis csodaországban, ha nem tudjuk, hogy hova akarunk menni, eh, akkor bármilyen irány jó. Eh, a kiegyensúlyozott eh, viszonyhoz elszántság kell, valamilyen irányba el kell lépni. Amikor most itt tanácskozunk, New York állam jogalkotása a kereskedelmi bíróság Manhattanben most pont azzal kísérletezik, hogy bevezesse ugyanezt az eljárást, vagyis azt, hogy 2014 februárjától kezdve minden ötödik polgári ügyben kötelezően előírják majd a közvetítést de opt nyilván, hiszen legyen joga a feleknek arra, hogy kitáncoljanak, hiszen arbitráris a kijelölés, minden ötödik esetben elrendelik ezt. És a többi esetben pedig önkéntes. És gyakorlatilag New York állam 20%-os egyensúlyi arányt írt elő és tartat be 2014-ben. Ilyesmiről lenne szó Európában is. Ez a Balance Relationship Target Number Lémi Kárti agyában született meg 2012 áprilisában, egy kicsit hamarabb egyébként, mint a New York államban ezt alkalmazták, tehát európai tanulmányról van szó, amit az USA hamarabb alkalmazott. study to figure out that the only way to bring about a király mesztelen, ha nem próbáljuk ki, akkor nem tudjuk, hogy van-e. Ha körbenézünk világszerte, azok az országok, amelyekben bevezettek legalább részben valamilyen kötelezőséget a közvetítésbe, azok nem hagyják ezt abba, mert látják, hogy beválik, és javítgatják. És sok ország gondolkodik ugyanezen. Tehát a globális trend az, hogy valamilyen kötelezőség legyen benne, Andersen meséről van szó, és 1967-ben Dániában népszavazás volt arról, hogy esetleg a másik oldalon kezdjenek el vezetni, hogy átvegyék-e az angol rendszert. Előkészítették, tudatformálást folytattak, konferenciák, képzések voltak ebben a témában, és mindez nem volt elég. Amikor láttuk, hogy mi van Stockholmban, mennyire nehéz az átállás, akkor megállt a folyamat. El kell érni egy bizonyos ö, határértéket, ahonnan átbillen a dolog. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, das waren Köszönöm szépen. Valóban meghökkentőek ezek az eredmények. Egy van, ami nem teljesen világos számomra az egész jelentésben. Voltak éppen mindenkinek érdekébe kellene, hogy álljon, hogy a tényállásokat mediáció közvetítés keretén belül tisztázzák. Különösen a kereskedelmi esetekben az üzletemberek gyors eljárást akarnak, nem akarják, hogy évekre húzódjon el az eljárás. Tehát jobb, hogyha esetleg nem a teljes költséget kapják meg, de ennek ellenére gyorsan megkapják. És az ügyvédek is utálják, az ilyen haldokló eseteket. Ez is amellett szólna, hogy a mediáció kompromisszumának útjára lépjünk. A biztosító társaságok, a bíróságok is. Tehát kicsikét meg vagyok hökkenve, hogy ez a szám továbbra is ilyen alacsony. Ez legalábbis az én benyomásom. És ez alapján valóban úgy gondolom, hogy érdemes volna megfontolni az eszközöket, melyel hatékonyabban lehetne bevezetni a mediáció eszközét. Van-e a kollégáknak kérdése? asszony, tessék! Elnézést kérek, hogy később érkeztem. Nos, liberálisként azt kell, hogy mondjam, hogy minden, ami kötelező, nekem problematikus. És ez a fél kötelező megközelítés, vagy ez a véletlenszerű megközelítés, hogy minden ötödik eset teljesen függetlenül az eset minőségétől, a tényállástól, a mediációra kerül, kötelező érvényel, hát ez legalábbis nekem problematikus. Persze jó, optaut van, de nem, nem igazán tudom lekövetni ezt ennek a logikáját, szerintem. Ugyanis különbséget kell tenni a között, hogy milyen jogesetekről van szó. Persze kereskedelmi jog területén nagyon széles körben működik a mediáció. Az, hogy az olasz ügyhátralék fényében és az ügyek, a peres ügyek hossza tekintetében ilyen nagy Olaszországban a mediációra való hajlandóság, ez sem hökkent meg. Ám hogyha egy olyan országban, mint mondjuk Németország, ahol komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy felgyorsuljanak az esetek, van, amikor két hét alatt az ember egy keresetre már tárgyalási időpontot kap, és két-három hónap múlva megvan a határozat, a bírósági határozat. Nos, ebben az esetben, ha egy országban tehát jól működik a bírósági rendszer, jól olajozottan és gyorsan, akkor nem látom, mi motiválna az embereket arra, hogy a mediáció útjára lépjenek azután pedig a pénzügyi ösztönzőkről. Én ügyvédként azt láttam, hogy a mediációs ügyek tovább tartanak, a mediáció több munkát jelent. Mondjuk negyed óra, tíz perc lenne egy normál bírósi tárgyalás, a mediációban öt órát ültem, ugyanennyi pénzt kérhetek ezért, tehát valóban az a kérdés, hogy tanácsolja-e a feleknek, hogy a mediáció útjára lépjenek. Bizony, bizonyos esetekben, amelyeknek nagyon alacsony a perértékük, ott nem hökkent meg, hogy a felek a mediáció útjára lépnek. Hiszen voltak éppen a felek tulajdonképpen eh, ki akarják önteni a lelküket, eh, beszélni, beszélni, beszélni akarnak, már pedig a bíróság előtt ezt nem tették meg, mert a bíró megszakítja a mondandójukat. Nem csodálom, hogy ők tehát a mediáció alternatíváját választják. Összességében tehát úgy gondolom, hogy a mediáció melletti pénzügyi ösztönzők kialakítása helyes volna. Más részt pedig megfelelő nagyságrendű ügyekre van szükség, hiszen se az ügyvédek, se a fel és alperes számára nem érné meg különben a mediáció. És még egyszer mondom, nem tudom, hogy igazából Németországban, ahogy jól működik a rendszer, miért van erre szükség. Még egy valami kiegészítős tennék. Nem is ellentmondás ez az bírósági eljárás és a mediáció, hiszen a mediáció akkor indul útjára, amikor azt mutatom, hogy komolyan gondolom a dolgot. Ugye, amikor az ember szépen a csinadratával bemegy a bíróságra, és keresetet indít, mondván, hogy ezzel már félig megnyertem az ügyet, aztán meg azt látja, hogy mégsem olyan egyszerű a dolog, akkor bizony a mediáció útjára lép. Egyrészt ugye az ember megmutatta, hogy komolyan gondolja, kvázi veszélye ott áll, annak a fenyegetése, hogy igazi bírósági eljárás lesz ebből, de addig érdemes mediációt kezdeni. És a másik kérdés, ki a megfelelő mediátor? Nem működhet-e a bíró maga bizonyos feltételek mellett, mint mediátor, mint közvetítő? Már gazdasági, ügy gazdasági szempontból is, hiszen ő az, aki végigolvassa az ügyiratokat, az aktákat, nem volna ő a legalkalmasabb személy arra, hogy már a tárgyalás megkezdése előtt mediátorként működjön. Létezik-e ilyen például a javakról szóló német polgári perrendtartás eh, tekintetében? Nagyon érdekesek ezek a kérdések, és nagyon hálás is vagyok ezekért. Megpróbálom akkor az elhangzási sorrendet követni. Először is szeretném pontosítani, hogy én magam nem támogatom önmagában a kötelező mediálást, de azt gondolom, hogy ennek több esélye van. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen megoldás, de azért ne felejtsék el, hogy még a többi megoldás is kudarcot vallott, tehát ahol anyagi ösztönzők voltak, az sem működött. Ezért azt kell mondani a kormányoknak, hogy még mielőtt megpróbálnak pénzügyi ösztönzőkre pénzt találni, forrásokat találni, gondolkozzanak el egy különböző szempontokon. Az amerikai rendszer egy kisé kevéssé kifinomult, mert ki mondja ki, hogy az ötödik eset például alkalmas azért arra, hogy mediálást alkalmazzanak, közvetítést. Vannak olyan eset kategóriák, ahol például Olaszországban a közvetítést alkalmazzák, és mondjuk, hogyha örökösödési ügyekről van szó, vagy orvosi műhibáról, ki tudja meghatározni, hogy alacsony vagy magas ezeknek az értéke. Amíg nincs meg évente legalább 500 eset, nincs értelme annak, hogy pénzügyi ösztönzőket javasoljunk. Abban is igaza van, hogy az eseteknek az időtartama hossza mennyire jelent fontos szempont. Az igazság szolgáltatás rendszere időnként annyira nehézkes, hosszadalmas, hogy jó lehet a mediánás, a közvetítés. És azonban, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk a közvetítéssel még hosszabb az eljárás, akkor természetesen miért akarnánk a közvetítést választani? a jogászok, az ügyvézek, ter, ügyvédek, illetve az ügyfeleik eh, mindig elégedetlenek, mindig azt mondják, hogy azért ennél még sokkal jobban is lehet teljesíteni. Itt nem mindig egyébként az pénzről van szó, a pénzbeli megtakarításról, hanem az időbeli megtakarításról is. Tehát a közvetítés elősegítheti a párbeszédet, javíthatja a kapcsolatokat, az önrendelkezés jogára összpontosít, tehát nagyon sok társadalmi értéket képvisel, és szerintem ezek nagyon fontos szempontok. Ami pedig az önmegjegyzését illeti hogyha, ahogyan elmondtam, nincsen kötelező eljárás, akkor az emberek nem fognak részt venni a közvetítésben. A közvetítés, mint egy nem kötelező érvényű eljárási folyamat, amelyet nem, nem követ kötelező bírósági eljárás, az olyan, mintha egy kézzel próbálnánk tapsolni, tehát ez egy egymást kiegészítő rendszer. Főként az északi országokban van arra példa, amelyet ön említett, tehát hogy a bíró legyen a mediátor. Először vannak ennek egyébként ennek hátrányai, az egyik az az, hogy ezeket a dokumentumokat nyilván a bírónak át kell olvasnia, azonban fennáll annak a kockázata, hogy bármit tesz a bíró, az, az ítéletnek egyfajta megelőlegzése. És nagyon kevésé valószínű, hogy a döntéshozó füle hallatára megnyílnának Attól fognak félni ugyanis, hogy az ott elhangzottakat a bíró majd felhasználja az eljárás során. Tehát bizonyos esetekben még az is megoldás jelenthet, hogy a közvetítést végző bíró utána nem az a bíró, aki az eljárást is lefolytatta, de a két rendszert kellene valamának együttműködni. Köszönöm szépen, van-e másnak is kérdése? Úgy tűnik, hogy nincsen. Meg szeretném köszönni, hogy eljött, hogy tájékoztatott bennünket. Látjuk, ez egy nagyon komplex mű, amelyet készítettek ebben a ciklusban, már nem tudunk ezen tovább dolgozni, de a kollégák a következőben ezen tovább dolgoznak. Köszönjük szépen még egyszer. Most pedig még mindig nem vagyunk határozott, határozat képesek. Tehát menjünk akkor tovább